Good afternoon, colleagues. Uh, we're going to... Kedves kollégák, azt hiszem itt az ideje, hogy elkezdjük a mai ülésünket. Talán feltűnt önöknek, hogy uh, vannak vendégeink, itt a pódiumon is mellettem. A Fejlesztés Ügyi Bizottság elnöke csatlakozott hozzánk a következő napi rendi ponthoz, illetve parlamenti képviselők Niger uh, képviseletében, majd be is mutatom őket a megfelelő sorrendben. Először is az elnöki bejelentésekkel kezdem, ahogy az megszokott, kérem egy kis türelmüket. Először is lássuk a napirend tervezet elfogadását, ha senkinek sincs ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük elnöki bejelentések, amiket nem tudok megspórolni. Először is a nyelvi profilral kapcsolatban sajátos módon Dán és Gélik tolmácsolás nem áll rendelkezésre, többi nyelv azonban igen. A koordinátorok ajánlásait a 205-ös házszabály értelmében jóvá kell hagynunk. Először is 2018. május 24-i üléssel kapcsolatos feljegyzés mindenkinek megtalálható a dossziéjában, ezt el kell, hogy mondjam, a raportőr kinevezése Mamikins kollega a szocialista frakció nevében kapja a a robbanóanyagok prekurzorainak forgalomba helyezésével vonatkozó rendelet kapcsán. Valero kollega növek, zöldek nevében kapja a Frontex témát Radev kollega a néppárt nevében kapja a következő témánkat, a pénzügyi és egyéb eszközök a bűnözés finanszírozására, aztán utána Ungureanu, Ungureanu úr a néppárt nevében kapja a vízummentességet Brazília kapcsán, Zdehovski úr pedig a megerősített együttműködés az alapszerződés rendelkezésének végrehajtása nevében. Remélem, hogy jóvá hagyják ezeket az ajánlásokat, úgy veszük, hogy jóvá hagyták őket, még további bejelentéseink, delegált és végrehajtási aktusok témájában. Kis türelmüket kérem még tehát. Nem tudom, hogy ezt mind fel kellene olvasnom, kérdezem itt a titkárságtól. Biztos benne? Hóha. This is going to be a little boring for you, but I'm... Kicsit unalmas is lesz, de megpróbálom minél gyorsabban géppuska tempóban felolvasni. Tehát delegált és végrehajtási aktusok témájában május 25-én az Európai Parlament megkapta az Európai Bizottságtól a belépési-kilépési rendszerre vonatkozó adatok témájában. A második új Kaledónia, Francia, Polinézia és egyéb tengeren túli területek témájában ezeket mindenki megkapta az erre vonatkozó információkat május 25-én, és egy határidőt megállapítottunk, hogyha ellenvetése van bárkinek, akkor kérem, hogy június 8 előtt a szakbizottságunk titkárságát ezzel kapcsolatban tájékoztass. Május 25-én a következő mm, végrehajtási aktusok kapcsájában megint csak a belépési, kilépési rendszer, biometrikus adatok, új lenyomatvétel, illetve az arc mm, leolvasás következő az EES rendszerben lévő adatok, hozzáférés ez a második, a harmadik, az EES rendszerben lévő adatok törlésével kapcsolatban a negyedik még mindig az EES rendszer témájában a web ennek a rendszernek web szolgáltatása, ez volt a négyes, az ötös még mindig az EES rendszer teljesítmény elvárásai kapcsában ötödik és hatodik végezető, de nem utolsó sorban az EES rendszer adatbankjával kapcsolatos feltételek végrehajtási És ha bárkinek ellenvetése van ezekkel kapcsolatban, ahogy említettem, a szakbizottságunk titkárságát tájékoztassa június 8-át megelőzően. Még több bejelentésen május 31-én további információt kaptunk. Tanácsi végrehajtási döntés az Európai Főügyész Hivatalának bizonyos pozícióra betöltését kapcsán Ezekkel kapcsolatos információt mindenki megtalálhatja a hírlevélben, egy belső határidőt is megállapotunk. Kaptunk egy beszámolót is 2017-es Schengeni információs rendszer az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Norvégiában, Sp- a vízumpolitika témájában ezekkel kapcsolatos döntéseket is mindenki megtalálhatja a, a Libe hírlevélben. 2016 és 17 során a Portugál, Málta, Észtország és Svédország is engeni joganyag alkalmazás hiányosságai kapcsolatban. Én már el is fáradtam, nem tudom, hogy önök bírják-e még. Hogyha bárki is hallgatta volna ez idáig, köszönöm a figyelmét és a türelmét mindenkinek. Sajnálatos módon ezt fel kell olvasni, a Libe szakbizottság belső szigora is innen e, ered. E, nekem elnökként jó példával kell járnom. Végre eljutottunk a hármas napi rendi ponthoz, nagyon örülök, ahogy azt elmondtam a bevezetőmben, hogy bemutathatom a vendégeinket. Köszönöm mindenkinek, aki e, részt vesz ezen a fontos meghallgatáson. Először is McEwen, Linda McEwen, aki a Fejlesztéspolitikai Bizottság elnöke. Köszönöm, Linda, hogy csatlakoztál hozzánk. Együtt fogunk elnökölni ma ezen a napi rendi ponton. A Fejlesztéspolitikai Bizottság természetesen jó néhány olyan területért felelős, témáért felelős, ami Nigert is érinti, majd erről beszélünk a meghallgatás természetesen. Saminu Lauli, a nigeri parlament képviselője, Agali úr, önt is üdvözlöm. Két parlament képviselőről van szó, akikkel találkoztunk a nigeri látogatásunk során. Köszönöm még egyszer a segítségüket. Azt hiszem elmutatjuk, hogy nagyon hatékony volt a látogatásunk. Természetesen Mateusz Paula nagykövetünket is nagy, nagykövet urat is üdvözlöm. Ő excellenciája, még egyszer köszönjük a segítségét. Nagyon nehéz volt megszervezni a kiküldetésünket Nigerben, de hát erről majd bővebben hallunk a mai nap során. Azt hiszem nem kell hangsúlyoznom, hogy mennyire fontos pillanat ez a Libia szakbizottság számára, mert A látogatásunk során lehetőségünk volt arra, hogy nagyon fontos és nehéz kérdésekkel kapcsolatban első kézből informálódjunk. Tranzitországként sokat tanultunk arról, hogy egy tranzitország az IOM-mel például hogyan működik együtt, és általában a migráció kérdésére hogyan próbál segítséget eh, adni, megoldással szolgálni. A domináns témák természetesen a humanitárius segélynyújtás, illetve az egésznek a holisztikus megközelítése. Ezért is van az, hogy a Deve Szakbizottsággal közösen szerveztük ezt a mai nyilvános meghallgatást többi meghívott előadónkat is szeretném üdvözölni. Keszéde úr, aki az IOM képviseletében érkezett, a regionális válságkezelési témák felelőse, Annabel Roikrányon, aki az UNHCR tól érkezett, Denis Avó, aki a Vöröskereszt Európai Irodájának igazgatója, illetve Szumalia Maiga Ibrahim, aki az orvosok eh, határok nélkül Belgium eh, nigeri projektkoordinátora. Üdvözlöm mindannyiukat! Mielőtt egy rövid összefoglalót adnánk arról, hogy a líbiai látogatásunk során május 20-23 között mit láttunk, hiszen ez is kapcsolódik a nigeri témához. Szeretném először is kollégámat Linda McEvent megkérni a Deven bizottság nevében, hogy röviden vezesse fel ezt a mai ülést. Köszönöm szépen, Claude. Valóban igazad van, fontos, hogy a két szakbizottság, a LIBE és a DEVE szorosan együttműködjön a fejlesztéspolitika, a migráció témájában, mert egyre inkább lát, látjuk azt, hogy a migráció politikailag egyre fontosabbá válik. Olaszország kapcsán ugye a hírekben folyamatosan olvashatunk erről, de egyre több uniós finanszírozás áll rendelkezésre a migrációs politikára a partnerországokban az EU, illetve a migráció külső aspektus egyre inkább napirendre kerülnek. Ami a fejlesztéspolitikát illeti, Niger kulcsfontosságú partnerünk Afrikában. Egy olyan országról van szó, amelynek óriási kihívásokkal kell szembenéznie magának is, ezekről majd nyilván vendégeinktől bővebben hallunk majd. Hogyan segíthetünk Nigernek? Ez a mai nyilvános meghatás címe, Nos, én azt kell, hogy mondjam, hogy ez a válasz egyik részét már tudom, hosszú távú fejlesztéspolitikai segéllyel tudunk segíteni. Nem olyan régen készült el az Európai Fejlesztési Alap félidős felülvizsgálatáról szóló jelentés, és ezen a ponton az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a finanszírozást, a két oldalú együttműködésre szánt támogatást 90 millió euróval növeljük. 596 millióról 686 millióra növelték ennek a támogatásnak a többsége a költségvetési támogatás a központi kormányzatnak, a szociálpolitika végrehajtásához szükséges eh, adminisztratív kapacitási építés. Tudjuk, hogy a legalapvetőbb szociális szolgáltatások hiánya miatt indulnak útnak rengetegen, ezért mi azt kérjük, hogy a legalapvetőbb szociális szolgáltatásokra fordítsák, eh, fordítsuk a, a szociális alap, illetve a fejlesztési alapból származó pénzek 20%-ot, 230 millió euró pedig 11 projektre fordítódott Nigerben. Én magam nem jártam még ott, de Ugandában nem olyan rég láttam az Afrika alap felhasználásának, a híres EU eh, Africa Trust Fund felhasználásának több módját is. Olyan projektekről van szó, melyik amelyek az emberek életét a származási országban valóban a mindennapokban javítja az élet minőséget és színvonalat, de nem csak a migránsok életét, hanem mindenkinek az életét ezekben a közösségekben, közösségekben tehát a ott helyben élők számára ezek nagyon fontosak. Ezen Trust Fund Afrika alap felülvizsgálata nagyon fontos, hogyan tudjuk az elköltött pénzeket megfelelően ellenőrizni, ezért hoztunk létre egy olyan sajátos, különleges munkacsoportot, amelynek a feladata az, hogy ezt az ellenőrzést az Elis Line elnökli ezt a munkacsoportot. Örülök annak, hogy Afrikából parlamenti képviselők is érkeztek, hiszen nem csak az Európai Parlamentnek, hanem a partnerországok parlamenti képviselőinek is feladata ez az ellenőrzés. Az EU Afrikai Unió parlamenti csúcs találkozóra nem olyan régen került sor, ahol találkozhatunk a parlamenti képviselőtársainkkal Afrikából, és azért azt éreztük fontosnak, hogy politikusok politikusokkal beszélnek ezekről a kérdésekről, ők hogyan látják azt, hogy mi folyik a hazájukban, és mely kérdésekben kellene még jobban, szorosabban együttműködni. Zárásképpen elnök úr, Claude Ez nagyon fontos hét a fejlesztéspolitikában, az Európai Fejlesztési Napok zajlanak ezen a héten. Óriás konferenciáról van szó, amikor is a világ minden sarkából érkeznek vendégelőadóink, annak érdekében, hogy a fejlesztés eh, politikai és eh, fejlesztési együttműködési programjára beszéljünk. A mi szakbizottságunk vendégül lát gyermekházasságok ügyében eh, szakértőket, Nigerből szerdán többen érkeznek erre a szülésre. Örülök annak, hogy ma parlamenti képviselőkkel találkozhatunk, és remélem ez a fajta parlamenti képviselők közötti együttműködés, par politikusok és politikusok közötti együttműködés folytatódik majd annak érdekében, hogy megtaláljuk azokat a szakpolitikákat, amelyek Niger hosszú távú fejlesztését szolgálhatják, hiszen ez kell, hogy legyen a prioritásunk. Köszönjük szépen, köszönjöm Linda. Én csak hangsúlyozni tudom azt, amit Linda mondott a finanszírozásról, illetve arról, hogy mi itt a Libiben pontosan tudjuk, hogy migrációs kérdésekre fordítanak fejlesztéspolitikai pénzeket, ugyanakkor holisztikus megközelítést kell alkalmazni ezekben a kérdésekben. A múlt heti libiai vitában ezt láthattuk Strasbourgban is. A kollégák éppen ezért kérték, hogy röviden beszámoljak a Líbiában tett látogatásunkról. Röviden, hangsúlyozom, ez egy adhok küld delegáció volt, vagy letogatás. Ezt megejtem gyorsan és röviden, és aztán eh, visszatérünk Niger témájára. We, um, we attend... Ez igen csak jelentős, ugyanis ez a misszió részét képezte egy olyan kezdeményezésnek, amelynek a célja, hogy a eh, parlamenti delegációk felmérjék a helyzetet a azt a helyzetet, amely 2012 óta zajlik, ha jól gondolom. Mogherini asszonynak is igen fontos ez a téma, ezt múlt héten is jelezte, és akkor perszóban összefoglalnám, hogy mi is történt ebben a, ezen az utazás során. Tripoliban nagyon nagyra értékeltük a, a helyzetet, megnéztük, hogy milyen szociális, milyen gazdasági ö, helyzet van. Azt láthattuk, hogy a választások előtt semmiféle politikai stabilitás ö, nem volt. Tehát nem csak az egyértelmű migrációs témákat vizsgáltuk, amelyekre mindjárt kitérek, ez természetes, hogy ezekkel foglalkoztunk, de a nigeri meghallgatásnak az alapját az képezi, hogy láttuk, hogy Líbiában a migrációs helyzet az milyen is. Találkoztunk a Nemzeti egyes Egyeség kormányával, illetve a miniszterelnökkel, és akik ismerik a líbiai helyzetet, azok tudják, hogy 50 ezer ember a saját házába még mindig nem tudott visszamenni 2011 óta. Ez igencsak kiózanító volt, igencsak kiózanító volt ezt látni. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy elmentünk az egyik fogvatartó központba, ahol is azt láttuk, hogy a körülmények egészen borzasztóak voltak. Természetesen Beszélhetünk erről majd később is, de fontos már most leszögezni, hogy borzasztóak voltak a körülmények. A libiai hatóságok konkrét intézkedéseket tesznek ezen központoknak a bezárásáért. A múlt heti líbiai téma során a Panzeri jelentés vizsgálata során erre is kitértünk. Nem akarok itt Líbián nagyon sokat időzni, ugyanis a mai meghallgatásnak a témája az Niger. Nagyon sokat beszéltünk arról is, hogy az ENSZ képviselője milyen stratégiát is lát az UNHCR keretén belül Líbia számára, illetve civil szervezetekkel is találkoztunk. Nincs sok túl, nincs túl sok civil szervezet uh, Líbiában, de ott van például az Amnesty International, vagy az Orvosok Határok Nélkül. Uh, velük is egyeztettünk, és azt láttuk, hogy az ENSZ cselekvési tervének a lényege, hogy legyenek választások, de úgy néz ki, hogy a 2018-as határidőre ez nem lesz így, nem lesz politikai stabilitás. Líbiában ugye az intézmények igencsak töredezettek, politikai töredezettség van, katonák, katonai hatalom érvényesül, nagyon sok értekezleten, ülésen láttuk, hogy ez tényleg így van, és az alapvető szolgáltatások, ugyanaz arra Linda is kitért, az alapvető szolgáltatások nincsenek meg, a mm, csempészet, az ember csempészet mm, részét képezi a mindennapoknak, főleg a déli területeken. Azt is láthattuk, hogy a migrációs helyzet milyen, hogy az olaj kitermelés még mindig zajlik bizonyos részeken. Azt is láthattuk, hogy milyen sok fegyver van Líbiában, talán a világon itt található legtöbb fegyver. És akkor még egy pár szó a partőr, partőrségről. Az értekezleteink, egyeztetéseink során elmondtuk, hogy támogatjuk azt az ötletet, mely szerint a, a partiőrségi szolgálatoknak az alapját az emberi öm, méltóság kellene, hogy képezze, és az emberi jogi helyzetet kellene, emberi jogi helyzeten kellene javítani, mind a bevándorlók, mind a menekültek esetében. Ez az Európai Uniós cselekvések alapját képezi. Nagyon sok nehéz ülésünk volt egyébként ebben a témában. Azért mondom ezt, mert még ki fogunk térni a szakbizottságon belül a líbiai helyzetre, de már most mondom, hogy itt a parti őrségi kérdés az nagyon nehéz volt, hogy Tunéziával is jártunk egy pár héttel ezelőtt, és ott is ez igen kényes témát jelentett. Ennyit szerettem volna tehát mondani a líbiai jelentésről, erre majd a megfelelő időben még ki fogunk térni. És akkor most pedig elérkeztünk a nigeri helyzet bemutatásához, jelentés bemutatásához. Nem tudom, hogy nekem kellene itt felolvasnom ezt a hosszú jelentést, Ugye benne, hogyha rögtön átadnám a szót azoknak, akik ott voltak a nigeri delegációban. Sokan, sok része volt ennek a látogatásnak. Én szeretném, hogyha most azok a kollégák, akik jelen voltak, mondjuk Frank, szeretném, hogyha bemutatnák a jelentéstervezetet. Persze nem csak Frank volt itt, ott, de Erika próbál mindent lőcsölni. Szerintem Frank egyetért abban, hogy ugye ő is részben szervezője volt ennek a látogatásnak, amely, és akkor most nézzek a parlamenti kollégákra, Linda is nagyon jól mondta, hogy a parlamenti kollégákkal ugye egyeztettünk Nigerben, és ez egy jelentős pillanat volt. A nigeri kollégák is egyetértenek abban, hogy nagyon sok mindenre kitértünk a látogatásunk során, nem olyan sok mindenre, mint amire szerettünk volna. Engó úr is részt vett ezeken. Minden esetre az ülések igen, fontos témákat boncolgattak. Frank, nem tudom, hogy szeretnél röviden összefoglalni ezt a delegációs látogatást a te nézőpontodból, hogy lássuk, hogy te mit gondolsz, és utána majd én is mondok egy pár szót, és utána átadom a szót a parlamenti képviselőknek, illetve a delegáció tagjainak. Köszönöm. Na, és erre a látogatásunk alatt jöttünk rá. A LIBE ment ugye Nigerbe, és nem egy másik um, nigériai hatóságoknak. mert amennyiben Niger egy tranzit ország. Nagyon régóta zajlik itt migráció, migráció mindig is lesz. Um, elmentünk erre a látogatásra, akkor erre rögtön rájöttünk. A az értekezleteink egyes zajlik. Ebből Niger egy más felett tesz ki, hogy, és hogyha Niger nem sikerül, hogyha Nigernek nem sikerül jól kezelnie a migrációs válok harcait az országon belül. Örülök annak, és szerintem mindannyian örülünk annak, hogy Niger Malival összetartani Niger és itt kell, hogy elérje, hogy ne legyen semmiféle vákumként, hogy, hogy visszafelé indultak Líbiából, és ezt az utat már kevesebben járják be. Tehát a kihívástjuk a száli régiót. Én közben jártam Mauritániában egy másik misszió során, Maliban még nem tartunk itt. Burkina Faszóhoz képest még már kevesebb a, kevesebb a veszély, kevesebb a fenyegetettség, viszont az egész száli régióban kezelni. Nagyon köszönöm, Frank, ez majd egy részletes jelentésnek a részét fogja képezni. Most csak egy pár szót szerettem volna mondani, egy pár pontot szerettem volna, pár kulcspontot szerettem volna kiemelni, ahhoz képest, amit Linda, illetve Frank mondtak. Nigerben az első dolog, amit láttunk, az a szegénység. Ez talán a második legszegényebb ország. Mali, mm, Maliban ugye háború van, és olyan országok veszik körül Nigert, ahol különböző problémák ütötték fel a fejüket. Nigerben migrációs szempontból az a fő gond, hogy sokan Nigerből soha nem érnek el az Európai Unióba. Ez egy igen ellenálló ország, annak ellenére, hogy mekkora a szegénység. Ennek ellenére még mindig tranzit országnak számít Niger, tehát a nigeri emberek nem mennek el az országból, viszont az ország körül a migráció igencsak jelen van. Hogyha az emberek próbálnak kijutni az országból, akkor ez gyakran nem sikerül. A Migrációs Világszervezet is megerősítette ezt. De tudjuk, hogy Csád, Líbia, Burkina, Burkina Faso mellett lenni, úgyhogy közben ott a Boko Haram, ezek mind-mind olyan problémák, amelyekkel az országnak meg kell küzdenie. Az IOM, a Nemzetközi Migrációs Szervezet táboraiban láttunk olyan menekülteket, akiknek mindezzel meg kell küzdeniük, és ahogy a Linda is mondta, akiknek az alapvető mindennapi szolgáltatások nem állnak a rendelkezésükre. Tehát az egész helyzetet így lehetne leginkább leírni, de majd a parlamenti képviselők is fel fognak szólalni. A régiónak a stabilizációja, stabil az egy kritikus fontosságú dolog. Megnéztük, hogy a helyi szervezetek mit tesznek, és nagyon sok civil szervezettel is találkoztunk. Az IOM-nek, a UNHCR-nak, illetve nagyon sok civil szervezetnek a munkáját láthattuk, akik Nigerben, helyszínen végzik a mindennapi munkájukat. Kérem, hogy olvassák el a jelentést. A legfontosabb ebből a jelentésből az az, hogy nem forrásország, hanem tranzitország Niger. Ott van Algéria, ott van Tunézia, olyan országok, amelyek szintén ki vannak téve a migrációs nyomásnak. Kiengéi úr illet, asszony, illetve a delegáció másik tagja sajnos nincs velünk, viszont uh, itt van velünk uh, a nagykövet úr, Mateusz Paula, akinek szintén szeretnék köszönetet mondani. Amikor megérkeztünk, akkor senki nem volt ott, viszont a nagykövet úr mégiscsak ott volt velünk, segített nekünk abban, hogy találkozzunk a miniszterelnökkel is. Szeretnék neki köszönetet mondani, ugyanis igenis nehéz, igen, elég nehéz volt átverekedni magunkat ezen a nehéz helyzeten. Most kérem a nagykövet urat, hogy mutassa be röviden a helyzetet. Madame Köszönöm szépen, Elnök úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megszervezték a Libe szakbizottság látogatását Nigerbe. Nagyon fontos volt ez a Nigerrel való partnerségünk miatt. És az, hogy meghívtuk a parlamenti képviselőket, is mutatja, hogy mennyire dinamikus a partnerségünk. Röviden nézzük a azokat a kihívásokat, amelyekkel Niger szembesül. Ezek egyébként nagyon fontos kihívások. Néhány kihívást már meg is említettek, úgyhogy rövidre fogom. A biztonság és a fejlődés, fejlesztés a kulcs szavak arra, hogy mi zajlik jelenleg az országban. Ami a fejlesztést, fejlődést illeti, ezzel fogom most kezdeni. El kell mondanom, hogy a világ legszegényebb országáról van szó. Ellenálló képes, de rendkívül szegény. És a világon itt egy, a lakosság száma átlagban egy nőre 6,8 gyerekét, és az ország jövőjét is egyben. Szociális szolgáltatások, élelmiszerbiztonság, ezek is nagy, egy biztonságos ország. Ott van a szomszédság, Líbia, Mali, és ott van délen Boko Haram. Tehát ez a kontextus, az Európai Unió pedig ebben a 690 millió eurót kapott az ország 2014-2020-ra, a klasszikus fejlesztés alap is a migrációra. Hiszen a biztonság szempontjából ott van a terrorizmus, ott van a migráció, és az emberkereskedelem fegyverkereskedelem szempontjából szeretnénk a kormányon segíteni, a Száheli misszióval, a biztonsági erők továbbképzésével. Emellett a Boko Haram szokott támadni. A Boko Haramot még nem sikerült leküzdeni, de már javult odafigyelni a szakképzésre és ehhez hasonlókra. Ami a migrációs helyzetet illeti, ott van a sürgősség, tartóztatják a csempészeket, stb. Ez nagyon fontos. Volt is egy projekt, amelyben fiatalok is. Dióhéjban ennyi, ennyit mondhatok. Hát igen, ott van még Líbia, a líbiai helyzet befolyásolja, és a migránsok hazatérése után segíti őket a professzionális, a szakmai integrációba. Önni önnek és a delegációnak, hogy eljöttek. Ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy partnerségünk megerősödjön Európa és Niger között. A látogatás nagyon fontos volt, és jó volt, hogy a nigeri parlament képviselői is jelen lehet. Most megadom a szót Samino Laulinak, a migrációval foglalkozó parlamenti hálózat. Az emberírtás ellen küzdő parlamenti hálózat. 47 tag, kettő legfontosabb cselekvést szeretnék kiemelni. Ezeket az összes érdekelt félel együtt végezzük. A hálózatnak az első parlamenti információs napok szervezésével. A második cselekvés a másik cselekvés ennek a hálózatnak, az az, hogy a cselekvési tervünk három különböző tengelyre épül. Az első tengely az a hálózatnak a fejlesztése, Nigerből, Niger nem forrásország, a nigeri lakosság nem indul meg Európa felé. Számoljunk fel a az illegális migrációval, és a legális migráció érdekében. Mi minden. Nemrég tudtam meg, hogy ez az ülés márciusában jártam más női parlamenti képviselőkkel, ezeknél a nőknél megnéztük ezeket a menekült táborokat, több humanitárius segítséget szeretnének. Ők olyan nők, olyan gyermekek, én tényleg ott voltam és láttam, a, a szívem is. Mi három különböző helyszínen jártunk. Az egyik helyszínen több mint tízezer nő él. Nekünk ezeket a kérdéseket. I- igen, Nigerben az emberek nagy része, nem az, hogy kienge az, hogy nincs itt, hiszen ö, beszélgettek önök már erről a témáról, de lehet, hogy később megérkezik. Most Mano Agalinak adok szót, aki a ö, parlamenti közgyűlés tagja. problémás választókerület. Köszönöm szépen Ágeli úrnak, hogy itt van, és azt is, hogy megmutatta nekünk, hogy konkrétan ez útvonalán keresztül még a migráció szempontjából mi történik. Ágeli úr, tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani önöknek a meghívásért, hogy eljöhettünk ide az önök jelentésének ismertetésére, miután eltagadtak ebben A Fejlesztési Bizottság elnökének, a nagykövet úrnak, ő excellenciájának, aki Nigert képviseli az Európai Unióban, köszönetet tartozunk. Örülök, hogy itt lehetünk. Nos, a 90-es évek végétől indulnék, amikor Nigerről beszélek. Ezen a ponton egy fekelés volt, egy a béke megállapodás betartották alapvetően. Ennek az egyik feltétele az volt, hogy a volt harcosokat valahogy a társadalom újra integrálni kell. Sokan úgy döntöttek, hogy a migránsok csempészetével foglalkoznak majd. Én akkor én a békehelyreállítással foglalkozó ö, szervezetnél dolgoztam, és ahogy azt ö, az elnök úr is mondta, én régóta foglalkozom migrációval, mondom, hogy volt harcosok újraintegrációjával próbáltunk foglalkozni, ugyanakkor a migránsok Európába igyekeznek, és elkezdték őket szállítani. Eleinte ez igazából senkit nem zavart. Aztán volt egy következő ilyen felkelés, és ugyanez a jelenség tovább folytatódott. Niger alapvetően nem származási ország, hanem csak tranzitország a migránsok szempontjából. A régió fővárosa, Agades, a maga a, a szó is azt jelenti, a város neve is, hogy gyere, gyere látogass meg, de nem maradj. Azt hiszem, hogy fontos erről beszélni, 2015-ben elfogadtak egy törvényt is, amely alapvetően kriminalizálja a migránsok szállítását, illetve csempészetét, mindent, ami ezzel kapcsolódik. Ezt a törvényt, jogszabályt betartjuk, és a köztársaság elnökének, az ő bölcsességének köszönhető, hogy elfogadásra került ez a jogszabály. Rengetegen kívánnak továbbra is Európába migrálni, tehát óriási a kereset, sokan foglalkoznak ezzel a 2015-ös törvény alapján nagyon sokakat eh, letartóztatnak, börtönbe csuknak, és aztán végül azt mondtuk, hogy mégiscsak szükség van egy eh, programra, amely alapvetően azt szolgálja, hogy 5675 embert érint majd. Az Európai Unió munkáját az Európai Unió, az EU Afrika Trust Fund kapcsán mindenképpen üdvözlendőnek tartom, hiszen ez a felvilágosítással is foglalkozik, az illegális migráció veszélyével, illetve a Agades régi városának kulturális örökségének megőrzését is szolgálja, illetve ez az újraintegrációs, reintegrációs alap is sokat segít. Egy nagyon fontos dinamikája van ennek a folyamatnak, amelynek alapvetően az Európai Unió a motorja. Nagyon jó munkát végeznek jó az együttműködés németekkel, belgákkal, a luxemburgiakkal, mások is segítenek, az ENSZ is természetesen, akik mind segítenek nekünk abban, hogy a migrációval foglalkozókat valahogy próbáljuk átképezni, megváltoztatni, másra megtanítani. Ez az alapvető pont, központi kérdés Agades régiójának kérdésén. Hiszen ez egy külön kis gazdasági ágazatként működik, meg kell őket győzni, hogy változtassanak, keresenek valami más megélhetést. Méghozzá olyat, amivel hasonlóan jól keresnek, arról nem is beszélve, hogy nem vannak akik a migránsokból rengetegen élnek meg azok, akik szállítják őket, akik etetik őket, akik elszállásolják őket, akik mosnak rájuk, főzünk rájuk, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy egész külön gazdasági ág, amit meg kell változtatni. Felvilágosításra van szükség a reintegrációjára azoknak, akiket komolyan gondoljuk, hogy mással foglalkozzanak. Arról nem is beszélve, hogy a, nagyon büszkék vagyunk erre a törvényre, ezt mindenki ismeri, amelynek meg is próbálunk mindenképpen érvényt szerezni. De ahhoz, hogy valóban megváltoztassuk a helyzetet, valódi kilátást kell adni ezeknek az embereknek, kell szükség van a fejlesztéspolitikára, szükség van a védelmi, a rendvédelmi erők megerősítésére is nők, akik, gyerekeket, akik magukra hagynak a migránsok, alapvetően ártatlanok vagy áldozatok, hiszen az egyetlen idézőjelben vett bűnük az, hogy egy jobb életet keresve eh, átkelnek a sivatagon eh, szembenézve minden veszéllyel. Nagyon sok fiatal menekül keres menedéket a migrációban. Fiataloknak a segítségünkre van szükségük, emberarcú migrációt el tud, kell valahogy létrehoznunk, azért, hogy valami jövőképet adjunk ezeknek a fiataloknak. Elnök úr, nem tudom, hogy beszéltek-e még, talán lezárom elnök úr itt, és még egyszer köszönetet mondok nagyon sok a mondani valóm, rengeteget tudnék még beszélni. Remélem, hogy folytatódik még ez az együttműködés, ez a párbeszéd. Még egyszer mondom, Niger egy tranzitország, nem egy származási ország, és köszönettel tartozunk a partnereinknek azért, hogy egyáltalán ideig is juthatunk. Köszönöm Nagyon köszönöm. Nagyon meleg nap ez itt Belgiumban, akartam volna mondani, de közben eszembe jutott, hogy végül is az arra egy régióból jönnek. Lehet nekünk ez egy igen meleg helyzet, és az idő is igen meleg. Szerintem akkor most folytassuk. Gondolom, hogy a kollégák majd fel fognak tenni kérdéseket is. Ágadezben a legfőbb központot persze a Nemzetközi Migrációs Szervezet működteti. Líbiában is találkoztunk a képviselőikkel, illetve mm, a nigeri látogatásunk során is. Megadnám a szót Patrice Keszadának, aki a válságkezelő specialistája az IOM-nek. Nagyon köszönöm. Örülünk, hogy az agadesi látogatás hasznos volt, és is, a másik pedig a biztonság, a fejlesztés és a migráció közötti kapcsolat. Ami minket illet, csak csökkent, az Európai Unió támogatásával sikerült elérnünk hogy a helyzet javuljon. Akik rendkívül nehéz helyzetben sínlődnek és vannak téve a kizsákmányolás csapdájának. De számok nem katonai partnerekkel is nagyon nehéz körülmények között, nagyon nehéz öm, egészségügyi helyzetben sínlődnek a cezernél is tart. És ne felejtsük el, hogy az ECOVASZ országok van, hogyha valaki szeretne visszatérni a saját hazájába, akkor ott a sivatagban ketten meg is haltak, még mielőtt megérkezett volna a menekítő akció. Látjuk, hogy ha nincs sem, hogy nincs, ugye nincs semmiféle legális alternatíva a migrációra, akkor nem is lehet az ide, a, retném lezárni, vagyis a biztonság és a fejlesztés témáját. Tudjuk, hogy Niger stabil, tudjuk, hogy egész családokat meg lehet győzni, az, embercsem, az embercsempészek nagyon jól tudnak működni a régióban, lezárván Annyit mondanék, hogy a migráció témája tudjuk, hogy nem teljesen csak a biztonsághoz vagy a fejlesztésből, Tunéziából, Líbiából indulnak el, és hogyha nem menekítik meg őket, akkor nem is tudom szemben mondani, de, de meghal. És képviselteti magát. Itt van velünk a UNHCR európai képviselője, Annabel Roig, hát elnök, assza, elnök úr és elnök asszony, nagyon köszönjük, hogy meghívást kaptunk erre az ülésre a nigeri kollégákkal együtt. Ne felejtsük el, hogy a migrációs jelenség relatív azon hatalmas kihívások összességében, amelyeknek Niger ki van téve, ahogyan ezt Engel képviselő is mondta. Egy pár pontot szeretnék kiemelni, pár dolgot szeretnék megosztani önökkel Ahogyan azt már hallhattuk, Nigerben nagyon sok minden Líbia miatt és a régió miatt van úgy, ahogy van. Niger egyre inkább alternatív védekezési lehetőséget, területet jelent azok számára, akiknek el kell hagyniuk Líbiát. Mindannyian tudjuk, hogy a UNHCR milyen evakuációs útvonalat hozott létre Líbiából, hogy megmenekítse azokat az embereket, akik Líbiában börtönbe mm, kerültek, illetve elfogadásra estek. Rendkívül nehéz a helyzet Líbiában, és azok, akik Nigéria, Nigerben vannak, és Nigerben maradnak, az ő helyzetük is rendkívül nehéz. És itt nyitnék egy kis zárójelet. Niger valóban tranzitország, de ne felejtsük el, hogy mégiscsak célország is valamennyire sajnálatos módon. 60 ezer mali, illetve több mint 100 ezer nigériai mm, menekült számára Niger célországot jelent, illetve vannak egyéb menedékkérők, illetve menekültek is, akik nem Líbiából érkeztek, hanem Nigerbe mentek, és Nigerben nyújtottak be menekült kérelmet. A UNHCR-nak mi is a célja ebben a migrációs kontextusban? Az, hogy a nemzetközi védelmet kérő embereknek hosszú távú fenntartható megoldást nyújtsunk. A UNHCR kialakítja egyen, egyénenként alakítja ki a védekezési mechanizmusát, de persze vannak általánosabb keretek is. Mm, regisztráljuk a menedékkérőket, a menekülteket, aztán Niger, van, akinek Nigerben kell maradnia, van, aki ö, visszatérhet a szülőhazájába, vagyis elhagyhat, elhagyhatja Nigert. Ez a Líbiából evakuált emberek számára lehetőséget jelenthet. Itt több mint ezer emberről beszélünk. A Tripoliból, illetve más régiókból érkező menekülteknek 20-25%-a kísérő nélkül érkező fiatal, akiknek egy részét sikerült Nigerből kivinni és visszavinni a forrásországba körülbelül 100 menekültet pedig sikerült Nigerből nem Líbián keresztül szintén visszateríteni a saját országába. Ágades, ahogyan arról már beszéltünk, ez egy migrációs központ. Több mint 2000 szudáni, főleg menekült található itt. Nagy részük kíséret nélkül érkező fiatal, kiskorú, és sokan a kizsákmányolás, illetve az embercsempészet áldozatai. Szerintünk ez a 2000-es szám még nőni fog a következő hetekben, illetve a következő hónapokban, ez pedig igen csak aggasztó számunkra. A UNHCR 2017-ben Egadásban egy irodát nyitott, illetve egy befogadó központot is a legkiszolgáltatottabb lakosoknak. Mindez mindezzel mindenek keretében persze a helyi, országos, illetve regionális szervezetekkel, valamint a civil szervezettel és az IOM-mel együttműködésben történik. Négy kihívást látunk összességében mi UNHCR-ként, itt a migrációs kontextusban, tehát most nem akarok a mali menekültekről, vagy a nigériai menekültekről beszélni. Először is szudániak, második dolog, ahogyan az már elhangzott, ágadásban illetve máshol is a helyi lakosok úgy érthetik, hogy a migránsokkal sokkal többet foglalkozunk, foglalkoznak a saját országokon, amiket kapnak, mint például ők, például gazdasági segítséget, mint ahogyan az elhangzott. Harmadik kihívás az Algériából visszaküldött érintett embereknek a száma egyre nagyobb, 8000-nél is több. Ez destabilizáló hatást jelent Agadás régiónak, főleg mivel ez egy olyan régiónk, a nigeri hatóságokkal figyelünk arra, hogy a visszanemtérítés, visszanem küldés elve tiszteletben legyen tartva. Nagyon köszönöm, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen felmerülő kérdéssel. Nagyon köszönöm. Végezetül pedig szeretném megadni a szót két civil szervezetnek, nemzetközi civil szervezetnek, amelyekkel szintén találkoztunk. Nagyon sok helyi civil szervezet van, természetesen velük is találkoztunk. Először is szeretném megadni a szót a Vörös Kereszt eh, EU-s képviseletének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, megvannak az előnyei annak, hogyha az utolsó felszólaló az ember, és fran- a nagy kihívás az, hogy francia fogok beszélni angol jegyzetekkel. Ahogy azt tudjuk, a Vörös Kereszt jelen van az egész országban. Az európai ellátás biztonsága az élelmezés egészségügy területén, illetve a családi kapcsolatok újra létrehozás, ezek az alapszolgáltatások a Vöröskereszt keretében. A, ezek a szereplők nagyon régóta jelen vannak, többen is eh, az országban, különös tekintettel eh, ilyen szolgáltatásokat nyújtva. 2000 tisztségügyi, szociális védelmi szolgáltatásokat nyújt, alapvető képzést próbál biztosítani, illetve eh, helyi első segély és szolgáltatásokat is nyújt helyben kialakultak ezzel kapcsolatban, fontos a Vöröskereszt munkájában az AIDS tesztek, vizsgálatok végzése, illetve a hív elleni védekezésben való segítés. Kísérleti projekteket is végrehajtunk, bizonyos beleértve a kisebb műtéteket is. reagálva bizonyos kérdésekre, az előttem szólókra reagálva, az OIM aláírt egy megállapodás kereszt. mi pedig bizonyos ügyesekben a visszafordítással kapcsolatos, visszatérítés kapcsolatos esetekben mi küldjük az embereket a Nemzetközi Migrációs Szervezethez a Nigerben a brit vörös kereszt két alkalmazottja foglalkozik kizárólag azzal, hogy a libiai, a, Libiába visszaküldöttek legetik a jelenlévők azt, hogy mobilegységek egyre fontosabbak, a migránsok egyre kevésbé fordulnak szívesen ezekhez az egészségügyi központikhoz, ezért dolgoztuk ki a Libia és Algériai út mentén ezek, illetve a get Örülünk annak, hogy itt lehetünk eh, a mai napon ebben a szakbizottságban, és mi is kimehetünk egy-két fontos kérdést. Először is a programok finanszírozásának a megnövelése, hiszen a kell koncentrálni, a vöröskeresőst ezt teszi, az egészségügyi szolgáltatások terén pontosan ezt tesszük, illetve a helyi szereplők. Az Európából visszatérített migránsok egyre kevesebben vannak. A 2015-ös törvény alkalmazása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a migrációs áramlat csökkenjen. Tisztelt képviselők! Humanitárius szervezetként már nagyon sokszor elmondtuk, hogy ennek a törvénynek az alkalmazása, még akkor is, hogyha szá- a számok tekintetében jól mutat, hiszen csökkent a migrációs áramlat, az illegális migrációs áramlat ellenesen keresztül. Ennek ellenére ennek a törvénynek rendkívül fontos emberi következményei vannak, humanitárius következményei vannak. Először is egy migráció ellenes hangulatban úgy látjuk, hogy egyre több a rendőri visszaélés a migránsokkal szemben, végig az egész, egész migrációs útvonalon. Ezt a migránsokkal történt beszélgetésekre alapozzuk. Nagyon sokszor rendszeresen beszámolnak verbális agresszióról, ütésekről, illetve vád, vádaskodásokról, amelyekkel a rendőrök élnek irányukban. Második dolog, Agadesben a migránsra, a migráns törvény miatt úgy tekintenek, mint egy illegális bevándorlóra, akit a város akit a külvárosba küldenek, ami nem csak a városnak, hanem mindenféle társadalmi rendszernek a külsején is található. Egyek kevésbé tudnak hozzáférni az egészségügyi szolgáltatásokhoz, az élelemhez, hiszen félnek elmenni élelemért, félnek az, attól, hogy a rendőrök megállítják őket. Ez pedig problémát jelent. Így ugyanis a migránsokat az egészségügyi rendszer peremére helyezzük amikor egészségügyi szolgáltatásokat nyújtunk, akkor is tényleg látjuk, hogy egyre kevesebb a, a bevándorló, egyre kevesebben vannak, és amikor nem tudjuk őket helyben ellátni, azt mondjuk, hogy kórházba kell menniük, akkor sokszor haboznak, és inkább nem mennek, vagy csak azért mennek el, mert rendkívül súlyos az állapotuk. Továbbá egyre több kockázatnak vannak kitéve a migránsok, mint régebben. Azt látjuk, hogy a csempészek, akik még mernek embereket csempészni, bevándorlókat csempészni, ők egyre több pénzt kérnek. Ekli a migránsok élete. Ott hagyják őket a sivatag kellős közepén, csak azért, hogy megmeneküljenek a rendőri razziától. Tisztelt elnök úr, mindez Egedes városában nehezebbé teszi a bevándorlóknak az életét. Szeretnénk, hogyha az Európai Unió, az Európai... Kina, uh, Mrs. anyone else? Még valaki? Everyone wants to speak. Mindenki beszélni akar. Bár elnézést kérek, de rövidre tudná fogni, mert mindenki beszélni akar. És főleg a vendég parlamenti képviselőink számára szeretnék időt biztosítani, hogy válaszolni is tudjanak. Tehát gyorsan a bizottságnak, és utána pedig Kozda úr kapja, kapja meg a szót. Köszönöm szélhetőséget, hogy részt vehetek ebben a vitában. Mint ahogy elhangzott, a helyzet tényleges leírása egy átfogó migrációs megközelítés részét képezi. Van erről egy előrehaladásra szóló jelentés, amely az európai dokumentumból kivehetik azt is, hogy átfogó megközelítést alkalmazunk a migrációra, a közép-mediterrán útvonalra, tekintettel az emberi jogok és a nemzetközi jog betartására, az IOM-el és a UNHCR-ral dolgozunk együtt dokat szeretnénk létrehozni nemzetközi szabályoknak megfelelve. Párhuzamos lépésekről van szó. A e, Líbiában az emberi jogok védelmére ott továbbra is e, oda fogunk figyelni. Líbiában megváltozott a helyzet. és voltak olyanok is, akiket az uniós tagállamok e, telepítettek le, közvetlenül Nigerből átvéve őket most elmondom, hogy Nigerre és Libiára vonatkozóan mit fogunk tenni Libia esetében. Az átelepítési rendszert folytatjuk, építésére összpontosítunk. E, itt erre helyezzük a hangsúlyt a tranzitmechanizmusokkal, az átelepítés meggyorsításával járunk el. Ami az uniós finanszírozást illeti, az Afrikai Uniónak, az Európai Uniónak és az Amerikai Egyesült Államok Task Force-ának is volt kötelezettségvállása és felajánlása. Libiából az evakuációt könnyítjük meg ezzel, és további pénzt fogunk erre biztosítani. Ami a befogadó központok nemzetközi normáinak való megfelelést illeti, köszönöm szépen, a tájékoztatásaikat. Köszönöm azt, amit elmondtak a parlamenti hálózat részéről, és köszönöm, hogy áttekint projekt révén gazdasági és foglalkoztatási lehetőségeket biztosítunk. Csak nem 20 ezer munkahelyet sikerült már így létrehozni. Énk is vannak a Nigériával határos régióban. Az extrémizmus és a fegyverkereskedelem elleni harcról van itt szó több száz személy vett részt ilyen képzési programokban. Konkrét lépés ez, konkrét, konkrét példa arra, amit az előbb megbeszéltünk. A lényeg a gazdaság támogatása és az ország helyszínen való támogatása. Az Európai Unió Afrika alapjáról nem fogok beszélni, mert látom, hogy nincs sok időm, és végül is erről már említést tettek de nagyon fontos elmondani azt, hogy a G5 száheli csoportjának elnökeként Niger ígéretet tett a kapcsolatok megerősítésére a szomszédos országokkal. Az Európai Unió támogatása az országon keresztül haladó migráns áramlat csökkentését célozza meg, illetve a migránsok és a menekültek számának csökkentését. Elnök úr azt kérte, hogy fogjam rövidre, a partnereink néhány dolgot már megemlítettek, úgyhogy én most itt annyiban is hagyom, és állok elébe a kérdéseknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ilyen tömören fogalmazott. a DJ Echo is idevágó munkát végez. Köszönöm, amit ön elmondott. Akkor most az első a képviselők közül Kosta úr, tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! A mai napon meghallgattuk a jelentéseket, hallhatunk az eredményekről. Köszönjük szépen a beszámolókat. Mindent összevetve pozitívnak minősíthető az, hogy az Európai Unió és a tagállamok ennyire nagy érdeklődést tanúsítanak a száheli régió iránt, de kételjeim vannak azzal kapcsolatban, hogy fenntartható megoldásokat találunk majd. Néha az a benyomásom, hogy ahelyett, hogy az afrikai országokat abban segítenénk, hogy megfelelő megoldásokat dolgozzanak ki, a, ö, arra használjuk fel ezeket a régiókat, hogy az Európai Uniótól távol elhelyezkedve maguknál tartsák a menekülteket. Az elsődleges motiváció az, hogy számos migráns az Európai Unióba indulna el. Megoldásokat talál az Unió arra, hogy megelőzze a migránsok megérkezését. Ami az eredményeket illeti, ezek katasztrofálisak, ha azt nézzük, hogy értékalapúnak kellene lenni. Attól tartok, hogy egyre többen fogják életüket veszíteni a sivatagban is, erről beszéltünk az előbb. A gazdasági biztonság jól, a, a jelenlegi gazdasági helyzet a korábbi gyarmatosítás eredménye. Az afrikai erőforrások és az afrikai emberek elszigetelten élnek a mai Európától, és egyáltalán nem ö, embereket meg, ö, illető ö, emberekhez méltó módon. A régió ö, országaiban főleg a ö, fegyverkereskedelem ö, kap hangsúlyt. Sokan ö, a, megpróbálják ö, az emberi holttesteket elrejteni, de semmi más nem látunk. Az emberek szabad mozgás az ECOWAS régióban nem lehetséges, holott ez egy közös térség, szociális és gazdasági szempontból talán erről tudnának egy kicsit még beszélni. Az instabilitás egyre erősödik, hiszen a radikalizáció problémáját nem tudjuk megoldani. A stabilizálás nem érhető el csak azáltal, hogy a fegyveres erőket támogatjuk. Szükség van a kilátásra a fiatalok számára a szubszaharai régióban, és emellett az afrikaiakat szomszédainknak kell tekintenünk. És itt abba is hagyom, hogy vendégeink el is mondják a véleményüket azzal kapcsolatban, amit őt beszéltek. Járok asszony. Májoláshoz csak eleve megdöbbentő az, hogy a menekülő embereknek ilyen körülmények közé kell érkezniük, és az is megdöbbentő, hogy azoknak az embereknek kell értük felelősséget vállalni, akik legalább olyan nehéz gazdasági helyzetben élnek, ahogy nigériai képviselőtársaim elmondták, és nagyon köszönöm azt szeretném tőlük megkérdezni hogy a two thousand and ten es törvény kapcsán tudnám hogy elmondták hogy mivel az országuk stabil ezért nem vándorolnak onnan ki az emberek és úgy érzem hogy nagyon nagy munkát végeznek önök ahhoz és köszönjük szépen hogy nem csak a saját állampolgáraiknak a szegényeknek hanem a menekülőknek is oltalmat próbálnak nyújtani viszont amit ön most diszkrimináció ez a belső feszültség is kialakult ugye a helyiek és az érkezők között és hogy a legújabb kutatásaim, amiket menekülttáborokban már itt Európában végzek, mint antropológus azok is azt mutatják, hogy amit ön mond, hogy ez egy új gazdasági, a migráció az egy új gazdasági forma, egy ág, amit meg kell változtatni. Ezzel én is nagyon egy antropológus és a, a, a vándorlásainak a történetét is ugyanígy e, egy tulajdonképpen maguk őket érintő migráns bizniszről beszélnek jóformán korrupcióról. E, azt szeretném megkérdezni, milyen ö, arányban élnek el önökhöz, az önök szervezeteikhez a, a, a segítségek. És még egyszer, hogyha, hogyha megismételhetem erről a 2010-es törvényről és annak a, az eredményeiről, a véleményéről, hogyha mondana pár szót. Köszönöm szépen, Ágáli úr. Thank you very much. Mrs. Spinelli, please. For two minutes, please. Pinelli asszony. Ahhoz szükség van arra, hogy Európa betartsa az ígéreteit. Az egyik ígérete a resettlement, a Líbiából evakuál resettlement bár résztvevő embereknek a száma csupán csak 30 volt. Szeretném tehát megkérdezni a nigeri felszólalóktam volna megkérdezni, hogy milyen jogi alapra helyezték ezt az intézkedést, miért küldték vissza ezeket a társak között van. Szerintem a katonai segítségnyújtás az túlságosan nagy. Még egy dolog, a migráns áramlatokat, és kriminalizálta az embercsempészeket. Szeretném Thank you, Mrs. Sargentini, please. But up to, um, nagyon köszönöm. Szerdönteni a illetve Lambert úr, kérem, hogy mindenki tartsa be a felszorolási időt, hogy a vendégeink is tudjanak válaszolni. Ugye tudjuk, hogy majd egy másik meghallgatás is következik nem sokára. Nagyon köszönöm. Szeretnék egy pár kérdést feltenni a képviselőknek, a parlamenti képviselőknek, akiket majd támogatást kap, és a parlament hogyan próbálja elérni, hogy mind a helyi szegényeket, mind a migránsokat támogassák, hogy a szociális kohézió láthatjuk, hogy az erőszak, hogyha valamelyik, hogyha egy társadalmon belül egy csoport felé. Köszönöm, elnök úr. Mivel nincs sok időm,